Ah, okay, gut. Uh, good afternoon to all. Wir wollen unsere... Jó napot mindenkinek, megkezdjük az ülésünket. Köszönöm szépen, hogy többé-kevésbé pontosan kezdjük a munkát. A fontos emberek valóban itt is vannak valamennyien. Üdvözlöm Önöket. Egy jó néhány pont pontot eh, el kell mondanom előtte. Holnap egy vitára kerül sor, négy pénzügyminiszter részétől, Németország, Írország, Olaszország és Hollandia miniszterrel van szó. A francia pénzügyminiszter utolsó pillanatban tegnap lemondta, egyszerűen azért, mert eh, az elnökkel a nemzeti ünnep előtt Franciaországban elő kell, hogy készítsen néhány dolgot, legalábbis ez szerepelt a levelében az elnök rendeleti úton akar kormányozni, és a nyári szünet után a parlamenti tárgyalásokat kezdik meg, és hát ehhez a miniszter kell, és ezt teljes mértékben tudom érteni. A német miniszter tehát itt lesz, az új ír miniszter is, az olasz és a holland miniszter, három miniszter már nagy tapasztalattal rendelkezik, több éves, az ír az új közülük, úgy gondolom, hogy ott a taxer tapasztalati alapján ott is négyen jöttek annak idején, és egy hasonló eljárásra működünk majd, úgy, hogy hogyan hajtják végre az elvárásainkat, és a nemzetközi megállapodások lehetőségeiről is szó lesz, adott esetben a nemzeti felelősségvállalás összefüggésére is rákérdezhetünk. Kérdés-válasz, ugye? Világos, mindenki kap 5 percet, mit elmondják az aktuális kérdésről, a véleményüket, utána kérdések, válaszok. Azzal a lehetőséggel, hogy rövid válaszok, rövid kérdésekre születnek majd, még egy kiegészítés időközben. A Jurova asszony meghallgatására került sor, ezt az alelnök asszony vállalta magára, amiért hálás vagyok neki, mert előző héten egy személyzeti döntés volt nálunk, ami szükségesé tette, hogy a német uh, csoport munkájában vegyek részt. Portugáli út van még nyitva. Az elmúlt időszakban pedig volt egy ciprusi utazás és a jegyzőkönyveket előkészítjük, megkopjuk nem sokára. Különböző utak voltak ezek, különbözőképpen sültek el. Hát véleményem szerint Portugália esetében több nyitott kérdés volt valamennyi párt vonatkozásában. Úgy tűnik, hogy Cipruson a banki válság és a trojka alkalmazása sok kérdés gyorsabban megoldott, mint ahogy erre lehetőség lett volna nélkülük. Ez volt a közös benyomásunk, bár nyilvánvaló, hogy egyes kérdések még ott is nyitva vannak. Azt aztán elmúlt héten mandátum meghosszabbítására is sor került, decemberig ez az utolsó lehetőségünk, tehát másfél évet kaptunk összesen, ezt már most elmondhatjuk, és legkésőbb a novemberi vagy decemberi ülésen a ilyen zárójelentésünket befogadhatni a plenárison ajánlásként. Ez lenne, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanom. A mai napon tervezetekről beszélünk és ajánlásokról. Először is köszönöm szépen a titkárságnak, illetőleg a két előadónak. Jepe Kófodról van szó, és Pétri Jezsekről az előterjesztésért a fordítások részben elkészültek már, ami azt jelenti, hogy mindenkinek lehetősége van arra a legvégén, hogy anyanyelvén olvassa a szövegeket nem akarok hosszasan beszélni már valamennyien tudjuk, hogy nagy munka van emögött. Nyilvánvaló, hogy a frakciók még kiegészítéseket fűznek hozzá majd. Nekem feltűnt az is, és hát ez persze nehéz, hogy a dokumentumok értékelését még el kell végezni. Csak az elmúlt héten terjesztették elő ezeket nekünk és utána a tényfeltáró bizottságok témákkal is intenzívebben kell még foglalkoznunk. Valamint úgy gondolom, hogy a Panama Vizsgáló Bizottságban a korlátozott jogaink ellenére is szükség van arra, hogy konkrét esetekről beszéljünk bizonyos kérdésekben részvétel, az együttműködési készség, emberek rendelkezésre állása, hogy megtagadtak valamit tőlünk, stb. Ezt még ki kell egészíteni, de ezt most nem akarom megelőlegezni ezt az, az értékelést, hanem egy néhány megjegyzés formájában szólnék hozzá. Mindjárt megadom a szót az előadóknak. Ki kezdi? Jepe, Kofod lesz az első. Úgy terveztek, hogy 10 percet kapnak, és utána az árnyék előadók. Jeppe, parancsoljon! a jelentések elő, a első elődője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kommentárokat, teljesen egyetértek önnel hogy eh, a vizsgáló bizottság keretei adottak volt a adott körülmények között, eh, eh, tisztázni kell a hozzáféréseket is. Volt, ahogy voltak, köszönöm szépen a részvételt a munkában, azzal kezdeném, hogy köszönöm a panel titkárságának a professzionális munkát és az értékes hozzájárulásokat a munkánkhoz és hát persze vonatkozik ez a társadalmi is, a frakcióknak is köszönöm szépen az írásos inputot, a folyamat során ez nagyon fontos, hogy vizsgáló bizottság, mint formátum, eh, még továbbra is dolgozik, eh, és eh, azt láttam, nagy érdeklődéssel, aktív részvétellel és professzionalizmussal folytak a munkálatok. Kedves kollégák, mielőtt a részletekbe mennék, engedjék meg, hogy röviden beszéljek a munka feltételekről, körülményekről. Ez egy vizsgálóbizottság, mint már elhangzott. Tényeket, számokat kell rögzíteni az eredményeinkben. A tényekből indulunk ki, e, ezt a bizottsági munka alapján kell megállapítani, és ezt összességében a bizottság végzi el. A jelentést e, ilyen keretek között kell elkészíteni. Most a formátumról szeretnék és folyamatosan néhány szót szólni. A formátum egy jelentés három részből áll, természetesen nem lehet végtelen hosszú korlátozott terjedelmű, aztán az eredmények, az első ponton a második rész, a mi ajánlásainkat tartalmazva, a harmadik pedig egy melléklet, ahol leírjuk azt az óriási munkát, amit elvégeztünk a bizottságban, meghallgatások, missziók, amihez hozzátartozik, hiszen ez nagyon fontos a dokumentálásunk során. Ez nyitott és befogadó módosítási folyamatot tudok ígérni. Pillanatnyilag a parlament keretei között dolgozunk, nincs túl sok időnk természetesen, hogy elhúzzuk ezt a munkát, azt hiszem, ez meglehető egyszerű feltételeket teremte, ezért mindenkit arra szólítok fel, hogy legyünk kompromisszumorientáltak és rugalmasak, annak érdekében, hogy haladjunk. Ilyen körülmények között mindenki be tudja adni az inputját, a módosítóját, és akkor a frakciók véleményét mindig figyelembe tudjuk. A módosítók beterjesztésének határejedő után majd igyekszünk kompromisszumokat kidolgozni, reagálni a, kompro, a módosítókra, és bízunk abban, hogy egy széles többséggel tudunk üzenetet küldeni a polgároknak, a bizottság, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak egyaránt. Ilyen értelemben szeretnék most foglalkozni a jelentés tartalmával. A tényfeltáró bizottság a következő témákat vizsgálta. Egyrészt az adó kikerülés, az adócsalás, megfelelő struktúrák keretei között, és a nem együttműködő, nem kooperatív adózási feltételek, és az offshore struktúrák alapvető fontosságok az illegális adóviselkedés során magatartás során ezek át, átláthatatlan cégeken keresztül valósulnak meg, a pénzmosás egy fontos terület ennek az EU-nak komoly tevékenység van ezen a területen, harmadik államokkal szemben, amelyeket ilyen államokkal szemben vezetünk, és adott e, tagállamoknál azt láttuk, hogy viszont korlátozott az együttműködési készség. A végrehajtó intézmények esetében azt kell, hogy lássuk, hogy vannak még hiányosok, ez egy fontos eredménye a munkáknak a harmadik pont a közvetítők, ez egy fontos része. Az nem sikerült itt megfelelően kialakítani ezt a közvetítői hálózatot, a felelősséget nem sikerült megfelelően elosztani, a jogászok, a bankok, trustok, alapítványok, és ezért ezek az említett közvetítők fontosak abban, hogy ilyen postafiók cégeket hozzanak létre, és hát ez egy bűnözői tevékenységet jelent, és ezt szankcionálni kell, viszont nincs meg a megfelelő teljes jogi keret hozzám. A harmadik, vagy a negyedik, a harmadik államokról van szó, fejlődő országok esetében azt állapítjuk meg, hogy egyértelműen az az eredmény, hogy az illegális gyakorlatok mindenek előtt harmadik államokat, fejlődő országokat érintenek, ezért velük együtt kell működni. A whistleblowing a bejelentők kérdése, a nem eléggé védjük őket, és ezért kell alá húzni, feltétlenül szükség van arra, hogy ezen a területen is lépjünk. A hatodik, az intézményi együttműködés. Itt azt látjuk, hogy gyakran hiányzott az együttműködési készség a tanács részéről a panával. Az elnök Mm, és már említette ezt, ez egy fontos eredmény a vizsgálatoknak, a tagállamoknak erősíteniük kell az ilyen irányú tevékenységeket az illegális adógyakorlatokkal szemben. És a PANA eredményei rossz igazgatást is feltártak EU szinten, ezt azonosítani lehetett kellő időben itt mindenek előtt beszélni kell az igazgatási együttműködési irányelvről, és a harmadik államok listáját is ide kell még sorolnunk, ahol komoly hiányosok mutatkoztak a pénzmosás elleni fellépés során azt látjuk, hogy a rossz közigazgatás sokat ártott ezen a területen. Hogyha most rátérnék akkor az ajánlásokra, az ajánlások eh, megoldásokat fogalmaznak meg, és eh, Számos esetben az árnyék előadók hozzájárulását is figyelembe tudtuk venni, és így dolgoztuk ki az ajánlásokat. A bizottságot és a tagállamokat felszólítsuk arra, hogy az erőfeszítéseiket sokszorozzák meg, hogy megelőzzük a további adócsalást méghozzá oly módon, hogy a törvények végrehajtását erősítjék. A nemzetközi viszonosság nagyon fontos az adatcsere során és az EU, az EU szinten megfelelő csoportot kellett létre, kell létrehozni, hogy a legjobb eszközöket jól tudjuk használni. Ehhez szükség van egy hatékony és jó igazgatásra megfelelő statisztikákat is ki kell alakítani az adóelkerüléssel, az adóparadicsomokkal kapcsolatban, ambíciós kritériumokra van szükség az adóparadicsomokkal kapcsolatban, és így tudunk fellépni harmadik államokkal szemben felszólítunk arra, hogy a káros adóamnestiákat szüntessük meg, és az eredményeink, az új eredményeink alapján azt állapítjuk meg, hogy hozzunk létre egy új EU-s adó koordinációs központot. Az EU szintjén erre feltétlenül szükség van, mert ilyen kapacitásra szükség van. Aztán egy megfelelő szabályozásra és szabályozást kell kialakítani egyes szakmák vonatkozásában, amelyek most önszabályozó jellegűek, tagállami és EU szinten is vonatkozik ez bankokra és közvetítőkre, globális szinten kell fellépni az adócsalással, adókikerüléssel szemben, és az ide vonatkozó banktitkokat is górcsú alá kell vennünk, és en szinten kell fellépnünk a globális adócsalással szemben. És mindenképpen beszélnünk kell a bejelentők védelméről ebben az összefüggésben. Minden nemű bejelentőre szükségünk van a harc során. Összefoglalnám tehát, és azt mondani, azt gondolom, hogy erős munkacsoportot hoztunk létre, és nagyon fontos, hogy együttműködjünk ezen a területen a módosítókon keresztül is, és széles körű többségre van szükség az ajánlásokban is, hiszen így tudunk megfelelő súlyt kölcsönözni a fellépésünknek, hogyha el tudjuk fogadni ezeket az ajánlásokat. Azt hiszem a rövid megjegyzéseimmel megmutattam, hogy milyen irányba kívánunk dolgozni a jelentésünk keretei között, és amennyiben hozzáfűzni velükön szívesen várom őket. Köszönöm szépen! Kofot kollégának ezt a áttekintést, és az aktív szándékot, hogy tényleg széles többséget hozzon létre. Ez nagyon fontos az én szememben is. hogy tényleg nyomást akarunk gyakorolni, akkor nagy többség van szükség. Köszönöm szépen, Ijecsek kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiegészítem a Jeppe által elmondottakat, és hangsúlyozok egy-két dolgot. A legfontosabb következtetés azt hiszem az, hogy ezek a, ezeket a gyakorlatokat, amelyeket feltártunk, nem folytatták volna, hogyha a nemzeti kormányok és az Európai Bizottság a felelősséget valóban vállalta volna, és proaktívabban lépett volna fel. Téve ezt annak érdekében, hogy végrehajtsa és be is tartassa az Európai Uniós szabályokat jogszabályokat. Találtunk példát a rossz adminisztrációra, ezt szintén beírtuk a jelentésbe. Az 57-58-as bekezdést említeném, ezek szólnak, ezek a bekezdések szólnak a pénzmosás elleni irányelv végrehajtásáról, a harmadik AMLD irányelv végrehajtásáról, és hiába kaptak a tagállamok emlékeztetőket, még így is hiányosságok voltak az irányelv végrehajtásában. Mindez persze megkérdőjelezi a kötelezettségszegési eljárás hatékonyságát is, tehát hogy a tagállamok vajon mennyire pontosan hajtják végre a jogszabályokat, és ez vonatkozik a pénzmosás elleni irányelvre, illetve arra is, hogy a bizottság tulajdonképpen potenciálisan ebben elbukott, nem tudta betartatni a jogszabályok rendelkezéseit. A 95-ös bekezdés, bekezdésben írtunk arról, hogy a pénzintézeteket a tagállamok nem megfelelően felügyelték, illetve nem biztosították a megfelelő felügyeletet, és nem biztosították a megfelelő szankciókat sem. Tehát azon pénzintézetek, amelyek megszekték a harmadik pénzmosás elleni irányelv rendelkezéseit, nem kaptak ezzel járó szankciókat a tanács és a bizottság együttműködéséről. Tehát ennyit, ugye ez akadályokat jelentett a mi hozzáférésünk esetében is a dokumentumokhoz, az együttműködés hiánya tehát akadályozott bennünket a munkánkban. És még ennél is fontosabb elmondani azt, és ez talán még aggasztóbb is, hogy a bizottság nem biztosít elegendő erőforrást arra, hogy a pénzmosás elleni irányelvek végrehajtását felügyelje. Látjuk például az delegált amely a nagy kockázatú harmadik országok listájáról szól. A bizottság úgy tűnik most már előkészül a jövőbeni munkára, tehát ezt komolyan veszi. Örülök annak, hogy a közös politikai ajánlásokat sikerült könnyen elfogadnunk, tehát ebben megállapodtunk Jeppével. Ahogy mondta ő is, az átláthatóságról szólnak ezek, a közvetítőkről, hogyan tudunk nagyobb átláthatóságot biztosítani a végső tulajdonosokról, és a szövegben sajnálattal jegyezzük meg, hogy az Európai Tanács akadályozza a trösztök esetében a végső tulajdonosok megnevezését, mi a közvetítők esetében is hasonló rendszert alkalmazunk, illetve javasolnánk, akik olyan közvetítők, akik támogatják a pénzmosást, adóelkerülést és így tovább. Az adó joghatóságok sokkal jobb együttműködésre van szükség, több erőforrásra van szükség, az Európai Bizottság, illetve a pénzügyi intelligen, a pénzügyi információs egységek együttműködésére, illetve az pénzügyi információs egységek működésére több erőforrásra van szükség. A vizsgálóbizottság megközelítését is vázoltuk, és azt jegyeztük meg, hogy ha jövőben hatékonyabbá szeretnék ezt tenni, akkor ezt át kell alakítani, és a parlamentnek ehhez lennének javaslatai. Az Egyesült Államok kongresszusában van jó követendő példa. Az ajánlásokhoz hozzátennék még valamit vannak olyan ajánlások, eh, amelyekre könnyen lehet reagálni, megoldható lenne a probléma a pénzmosási, pénzmosás elleni irányelv felülvizsgálatakor, ami zajlik a trialógusban, viszont vannak olyan tagállamok, akik eh, blokkolják a nagyobb reformokat, amelyek az átláthatósághoz vezetnének. Viszont a jelentésről azt mondhatom el, hogy a frakciók egyetértenek, és így a tárgyalások, alap, a tárgyalások is úgy zajlanak, hogy egységes és erős álláspontunk van. A széles körű támogatás nagyon hasznos lenne, mert az összes többi ajánlás jobb megvalósulásához vezetne. Végül pedig azt garantálhatom önöknek, hogy ez a legjobb minőségű jelentés tervezet, amelyet a Panaszakbizottság valaha is készített, úgyhogy én kérném a támogatásukat. Köszönöm szépen a két társ előadó beszámolóit. Hangsúlyozni szeretném, itt a bizottság van módosítókat és ajánlásokat. Mindkét résszel kapcsolatban készíthetünk a plenárison, csak az ajánlásokat lehet majd kiegészíteni. Ezt akartam még elmondani. Tehát a tagok itt a jelentés valamennyi részéhez módosítók hat terjeszthetnek elő, de aztán a bizottsági döntés után már csak az ajánlásokról a plenárison. Ludek Niederweyer a néppárt nevében következik. Parancsoljon, Ludek. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam, hogy azért eh, hosszú és eh, kemény munkát végeztünk a nagyon fontos témában, ez része az erőfeszítéseinknek hogy javítsuk az adózással kapcsolatos kérdések helyzetét az EU-ban. A jelentés elég átfogó áttekintést ad a feltárt ügyekről, a Panama dokumentumokkal kapcsolatban, illetve áttekinti a jogszabályokat is, amelyek igyekeznek a kiskapukat bezárni. A jelentésben egyébként szerepel több találkozó és kiküldetés eredménye, amelyek a Panaszakbizottság munkájának keretein belül zajlottak. Én úgy gondolom, hogy az előadók nagyon jól megoldották a feladatot, az eredményeket, ajánlásokat összefoglalták a jelentés tervezetben és nagyra értékelem, hogy igyekeztek a mi kérésünknek is eleget tenni, mi ezt az árnyék előadói találkozón fogalmaztuk meg, mielőtt még a jelentést közzétették volna lehet még egy-két helyen pontosítani, jobban fogalmazni, például az idő keretekről. Ugye tudjuk, hogy a az adatok nagyon nagyok, a 70-es évekre nyúlnak vissza, az adatmennyiség nagyon nagy, és az időkereteket figyelembe kell venni a jogszabályok megsértésére vonatkozóan is nagyon világosan kell megfogalmazni az időkéreteket, tehát mindig ugyanarra az időszakra vonatkozó adatokat kell venni. Lehet, hogy a régi esetek nem annyira relevánsak, hogyha már idejét múlt jogszabályok alapján foglalkoztak ezekkel. Tehát én azt gondolom, hogy az idő probléma megoldása az nagyon hasznos lenne, mert akkor olyan következtetéseket fogalmazhatnánk meg, amelyek valóban igazoltak, helyén valóak. Az ajánlásokat is el fogjuk majd olvasni részletesen, és a módosító indítványainkat ennek megfelelően nyújtjuk be, de ugye ismerve, hogy milyen hatalmas információ mennyiséget rendelkezés és mennyire rövid idő, tényleg rekordmunkát végeztek az előadók. Ami még ugye a TEX 1 és TEX 2 bizottság ajánlásait illeti, ezeknek nagyon fontos szerepe van a mi munkánk keretei között. Ugye sokan igyekeztek a bizottságra nyomást gyakorolni, hogy ö, jogszabály javaslatot tegyen le az asztalra, és nekünk is nagyon oda kell figyelni, és nagyon örülök annak, hogy a társelőadók a jelentés tervezetet jól kapcsolták a saját kezdeményezési jelentéshez, hogy ennek a struktúrája nagyon logikus, és hogy megvannak a bizonyítékok, amelyre alapulnak aztán az ajánlások a szövegben. Nagyon sok ajánlással egyet tudok érteni, például azzal az ajánlással, hogy nagy figyelmet fordítsunk a vagyon kezelőkre, illetve a meglévő jogszabályok alkalmazására az egyes tagállamokban. És hadd ismételjem el még egyszer, hogy mennyire fontos az, hogy a most triológuson lévő rendeletet igyekezzünk minél előbbre vinni, és minél több nyomást gyakorolni, és találjunk kompromisszumot a tanácssal, mert ez a rendelet nagyon sok jog, jogi kiskaput be tud zárni, meg tud szüntetni tiszteletben kell tartani a PANA szakbizottság mandátumát is, tehát hogy ne lépjük túl a hatáskörünket, és azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amelyek hozzám tart, hozzánk tartoznak, de olyan más jelentések által már lefedett kérdésekkel, amelyek nem tartoznak, ami asztalunkra ne foglalkozzunk. Van még egy ajánlás, ami nagyon is igazolt, alátámasztott, és remélem, hogy a tanács és a bizottság komolyan veszi valamennyi ajánlást, amelyet megfogalmaztak a társelőadók a szövegben, és hát persze az igaz, hogy vannak olyan pontok, amelyekkel nem értek teljes mértékben egyet, amelyeket még jó lenne megbeszélni. Remélem, hogy a módosító indítványainkban majd tudunk ezekkel foglalkozni. Például én nem vagyok abban olyan biztos, hogy nagyon könnyű lenne egy jogszabályban meghatározni, hogy mi az, ami erkölcsös, és mi az, ami nem. Tehát ez például jogilag nagyon nehéz, nem, nagyon nehéz meghatározni. Aztán pedig a kiszervezés uh, tilalma, illetve azt sem tudom, hogy az ügyfél átvilágítást hogyan tudjuk garantálni, mert mint az ügyfél átvilágítás jó minőségét, az erre vonatkozó ajánlást, de én mindenre nyitott vagyok, tehát készen állok arra, hogy ezt megvitassuk. Azt azért nem gondolom, hogy mindent jogszabályban kell lefektetni, mert azért az önszabályozás vagy a standardok meghatározása is nagyon hatékony lehet. Tehát nem muszáj mindent jogi keretekbe beépíteni, aminek esetleg nehezebb jogi alapot találni. Mindig az egyensúly a kérdés. Ahogy mondtam, majd benyújtunk módosító indítványokat, de szeretném a nagyra becsülésemet kifejezni mindenkinek az elvégzett munkáért, természetesen elnök úrnak, az alelnököknek, valamennyi kollégámnak és a két előadónknak is, akik kiváló munkát végeztek. Nagyon jó kiindulási alap lesz ez a fontos jelentés elkészítésekor. Köszönöm, Ludak. Ami a mandátumot illeti, itt valóban ez egy kicsit szélesebb körül igazából hiszen a taxa 1, taxa 2-ből is vannak még feladataink, ezt nyilván meg kell beszélni. Az ön szabályozása tényfeltáró missziók kapcsán témává vált. Mindenek előtt Luxemburgnál láttuk, hogy a 300 ügyvéd kapcsán csak egyetlen esetet vizsgáltak felül. Ezen már elgondolkodtunk, erről még intenzíven tárgyalunk. Köszönjük szépen a véleményt, és azt hiszem ez jó alapja az együttműködésnek. Az ECR Angel Szembacki úr nincs ma itt, nem jött, nem helyettesíti senki, még Ciprusról érkezik, majd Miguel Urban Crespo a GUE nevében lesz az, aki hozzászól. Parancsoljon! Yes. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, hogy olyan dokumentumot terjesztettek elénk, amely véleményem szerint nagyon érdekes módon terje fel ezt a kérdést, és nagyon jó ajánlásokat tartalmaz. Azonban az állampolgárok szerintem sokkal többet várnak tőlünk. Itt a lehetőség számunkra, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk az Európai Parlament hasznos munkájáról, különösen azok után, ami a múlt héten Strasbourgban történt. Szeretnék emlékeztetni Viktor Hugo egy mondatára. A jövőnek sok neve van. A gyenge úgy hívja elérhetetlen, a gyáva úgy ismeretlen, a bátor lehetőségnek nevezi. Ma kedves kollégáim, szerintem bátornak kell lennünk, és úgy gondoljuk, hogy a dokumentum sokkal tovább is mehetne a feltelt kérdésekben, és olyan függőben lévő témákkal is foglalkozhat, amelyeket nem említ meg. Úgy gondoljuk, hogy az adókijátszás és a pénzmosás a gazdasági terrorizmus jelenségei, bűncselekmények, bűnözői szervezetek finanszírozását szolgálják, és sértik a szociális jogokat, illetve az Európai Unió közpolitikáit. A tőkemozgással, illetve a versenyképességgel kapcsolatos politikáink az Európai Unióban, illetve az adóharmonizáció hiánya következtében folyamatosan leértékelődik az adópolitika, így módon pedig megfelelő modellt kellene elfogadnunk annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Elfogadhatatlan, hogy az európai gazdasági térség keretében olyan országok és területek is szerepelnek, amely nagyon komoly adópolitikai szabálysértéseket követ el. Hazámból például Andorrába és Svájcba viszik a pénzt, és ez nem véletlen, ugyanis ezek az országok, illetve a többi ország nem megfelelő adóügyi együttműködést valósít meg, sőt egyáltalán nem működik együtt és olyan formulákat fogadnak el, amelynek következtében lehetetlen a valódi tulajdonosokat beazonosítani, így módon pedig a megfelelő due diligence folyamatokat nem követelik meg. Így módon pedig szankciókat kellene alkalmaznunk, tehát ezekkel a térségekkel a kapcsolatokat föl kellene függeszteni, moratóriumot alkalmazni a kereskedelmi megállapodásokon. A bankszektor az adó kijátszás elősegítésének és támogatásának egyik sarokköve és ezen szereplők felelősségét figyelembe kell venni, hiszen igen nagy tő, ne, nagy mennyiségű tőkével foglalkoznak, és nagyon sok offshore céget támogatnak. A tényleges tulajdonosok személyét tehát fel kell tárni, és a nemzetközi nyilvántartásokat is létre kell hozni. Ezért azt javasoljuk, hogy a TAX 1 és TAX 2-es jelentéssel kapcsolatos előrelépéseket vegyék figyelembe, valamint a negyedik pénzmosási irányelvet és megint csak hangsúlyoznám a szankciók kérdését. Figyelembe kell venni a különböző szakértők ajánlásait. A szakbizottságunk meghallgatásai során például ők is támogatták azokat a szankciókat, mint például a bankengedély visszavonása. Ahogyan tudják, képviselők a nyelv nem semleges. Ne beszéljünk tehát közvetítőkről, Másrésztről úgy gondolom, hogy a fekete listákkal kapcsolatos konfigurációra vonatkozó kritériumok elfogadhatatlanok. Az adóügyi információk cseréjével kapcsolatos együttműködés nem lehet elegendő ahhoz, hogy valamelyik országot ne tekintsünk kockázatos országnak. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Euró, azokat az európai országokat is hangsúlyozzuk ki, amelyek nem teljesítik a kritériumokat. Még egyszer szeretném megköszönni az elvégzett munkát. Nagyon igyekszünk majd olyan módosítókat beterjeszteni, amelyekkel javítjuk a szöveg minőségét annak érdekében, hogy a jelentés végül lehetővé tegye számunkra, hogy a jogalkotás terén előrelépéseket érjünk el. Ezeket az elemeket mi alapvető fontosságúnak tartjuk, és azt gondolom, hogy a bátorságunkat így módon igazolni kell az állampolgárok felé. Köszönöm. Kollég Miguel Oban Crespo. Für... Köszönöm szépen. A GUE nevében szólt hozzá Természetesen az adókulcsok a szerződések értelmében a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak, hogy vannak bizonyos kétségeim, hogy minimális vagy maximális adókulcsokat meg lehet -e határozni. A lényeg, hogy egy tisztességes adóverseny alakuljon ki. Erről még az év közben beszélünk hogyha Málta 35%-os társasági adót alkalmaz, de 30%-kal csökkent ezt külföldiek számára, akkor ez nem tisztességes adóverseny rendben. Még egy rövid reakciót hallunk, majd utána továbbadom a szót. Igen, tudom, elnök úr, de ez a jelentés nem jogalkotási jelentés, ezért azt gondolom, hogy legalább érveket kellene felsorolnunk a különböző országoknak, a tanácsnak, az intézményeknek, annak érdekében, hogy ez valódi jogalkotási téma legyen, ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. So, als nächstes... Rendben van a következő. Molis Kotkától a zöldek nevében. Stop. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném én is megismételni, amit a többi kollégám elmondott. Kiváló munkát végeztek az előadók. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak is a munkájáért. Mindannyian egy picit vállon veregethetjük magunkat. Ugye a három dokumentum, az egyik, ami tevékenységünkről, az egyik, amit feltártunk, tehát az eredményekről, egy pedig az ajánlásokról. Vannak azért itt átfedések, de azért nagyon jó kiinduló pont ez a három dokumentum, ez a véleményünk a kiküldetésekről való beszámoló, illetve az ülésekről való beszámoló fontos. Szerintünk a jövő, ezeknek a dokumentumoknak a jövőbeni olvasói kíváncsiak lesznek, a munkánkra, úgyhogy ezeket a beszámolókat meg kell hagyni. A társelőadók, az adókiáltás és adókikerülés, pénzmosás és egyebek témájáról írtak, támogatjuk a leírtakat, és általában egyetértünk azzal, hogy nincsenek megfelelő jogi keretek, és a tagállamok nem hajtják végre megfelelően a jogszabályokat, a bizottság pedig nem felügyeli ezeknek a végrehajtását megfelelően a tagállamok nem teljesítik az összes felelősségüket, a panaszok bizottsággal sem működnek együtt megfelelően, és nem felügyelik a jogszabályok végrehajtását. A TEX bizottságról is hasonlókat lehetne elmondani, illetve a harmadik pénzmosás eh, elleni irányelv végrehajtásáról is. Hát mi ellenőrizzük ezt a konklúziót a jogászainkkal, és majd eh, visszajövünk. Eh, ugyanis szerintünk a harmadik kötelezettségszegési irányelv esetében került sor szabálysértésre, és ahogy mondom, ezt vizsgáljuk, ezzel még vissza fogunk térni a szakbizottsághoz. Az a véleményünk, hogy igenis meg kell nevezni a tagállamokat, néven kell nevezni mindenkit, aki nem tartja be a szabályokat. Például a Máltai pénzügyi információs egységtől kaptunk olyan információt, hogy a rendőrség nem követett végig minden ügyet. Németországgal kapcsolatban is kiderült, hogy EU-s jogszabályt nem tartott be illetve az együttműködés hiánya, például ugye a luxemburgi hatóságok esetében, hogy az adó um, adózást elkerülőket uh, nyomon kövesse. Nagyon jó a kiindulási alap, ahogy mondtunk, viszont az ajánlásokból látszik, hogy a hatáskör ennek a szakbizottságnak nem volt elegendő. Azt szeretnénk, hogy ezeket erősítsék meg. A tanács ugye nem nagyon volt hajlandó a panaszakbizottsággal együtt dolgozni. Hát semmi nem fog bekövetkezni, hogyha a tagállamokkal kell tárgyalnunk, hogy megerősítsük a hatáskörünket, úgyhogy innovatívaknak kell lennünk. Az ajánlásoknak foglalkoznia kellene a fő problémával is, ugye az, hogy EU alapú közvetítő cégek vesznek ebben részt, konkrétan London városában, ugyanis a felüket ott regisztrálták, tehát ők biztosítanak ilyen szolgáltatásokat ezt az ágazatot meg kell szüntetni mindenkinek az előnyére. Ahogy Jepp eh, mondta, a világ legszegényebb országai veszítenek a legtöbbet ezen az egészen. A határozott fellépés a közvetítőkkel szemben már látható, de például a négy főszámviteli cégről nem nagyon szólít semmi, és többet szeretnénk látni a témában mert, pedig, mert ugye ők a meghatározó cégek, és az adó tervezésben is nagyon aktívak. Ezzel kapcsolatban majd benyújtunk módosítókat. Én látom, hogy elfogyott az időm, de még egy mondatot engedjen meg nekem, elnök úr, egy percet kérek csak. Nem szerintem nem kellene nemzeti érdeket védenünk, mert itt minden európai érdekeit képviseljük. Én brit vagyok, ugye tudják, mégis nagyon jól tudom, hogy amit a Panama dokumentumok feltártak, az igen súlyos, komoly probléma a londoni City, az Egyesült Királyság, illetve az offshore területek együttműködése ebben és ezeket a szabálytalanságokat is meg kell szüntetni. Például az Egyesült Királyság esetében mielőtt még egy Brexit eh, megállapodást megkötnek. Én ezt támogatom, remélem, hogy mindenki együttműködik eh, ebben, és mindenki egyetért. Köszönöm az együtt végzett munkát, és várom az árnyék előadói találkozókat. Köszönöm, kolléganő. Az utolsó pontot aláhoznám. Nagy-Britániában hallottuk, mindenhol érvényben vannak a törvények, mindenhol hatályosak, de a brit felügyelőszervek nem igazán ellenőrzik a területeiket. Ezt figyelembe kell venni a következő. Márko Vali az EFDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm a két előadónak a munkáját, mert most is nagyon kiváló lett ennek az eredménye. A parlamentben ugye ezt a küzdelmet vezetni kell, vinni kell előre valakinek. Hát a probléma ugye az, hogy rengeteg ajánlás van, hát be kell tenni még egy ajánlást a legvégére, az, hogy tartsák tiszteletben az előtte levő ajánlásokat, az összes többi ajánlást, amit, fel, amit megfogalmaztunk. Ugye már látjuk, hogy a plenárison a fiskális átláthatóság, az országogénti jelentéstétel és így tovább, hogy mi történt. Véleményem szerint egy lépést itt inkább hátra tettünk, mert a multinacionális cégeket kizárták. És hát sajnos, tehát elég, elég kár, hogy olyan sok ajánlást megfogalmazunk, és aztán utána meg a végén visszalépünk. Hát itt ugye a taxe 1, a taxe 2, a PANA szakbizottságok mind-mind dolgoznak, megfogalmaznak rengeteg ajánlást, és utána pedig, ha en, ezeknek a végeredményeként nem a megfelelő jogszabály követ, születik meg, az nem e, túlságosan hasznos tehát én azt szeretném, hogy benne lenne az országonkénti jelentéstétel követelménye, benne lenne az, hogy ambiciózus legyen, és legyen olyan opció, amelyről a legutóbbi plenárison már vitáztunk és szavaztunk. Aztán ugye a fekete listát javasolják a listán a harmadik országokról, de szerintem lehetnénk szigorúbbak is, és ezzel kapcsolatban majd benyújtunk módosító indítványokat. A nagy kockázatot jelentő harmadik országokkal kapcsolatban is úgy, úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság nem igazán készített egy teljes listát, hát még a Panama dokumentumokban is több város, több helyszín volt felsorolva. Aztán pedig az adóparadicsomok listája, szükséges, de úgy kell ezt összeállítani, hogy nagyon szigorúak vagyunk, és különösképpen ott, ahol nekünk van kompetenciánk. Mert az a baj, hogy ez mind-mind torzítja a versenyt, a belső piacot, és akkor majd gazdasági és szociális katasztrófákkal fogjuk megfizetni annak az árát, hogy nem léptünk fel eléggé szigorúan. Az a véleményünk, hogy egyébként tudjuk osztani azt a megközelítést, hogy hogyan kezeljük a bankokat, a pénzügyi közvetítőket, mert ők ugye nem működtek együtt, nem működnek együtt, és olyan rendszereket alkalmaznak, amelyek alkalmasak a, az adóelkerülésre. Tehát a, szerintünk a működési engedély visszavonása nagyon is megfelelő lépés, nagyon helyes, elég szigorú, annak érdekében, hogy a megfelelő ö, óvatossággal járjanak el a bankok és a pénzügyi közvetítők, tartsák be a szabályokat. Az Európai Uniónak itt van ö, kompetenciája, hát nyilván ők ö, kezelik a pénzt, ezért ö, lépjünk fel velük szemben szigorúan. Tudjuk, hogy nagyon erős lobbit alkotnak, de hát akkor is, hogyha kemény a helyzet, legyünk határozottak. Aztán pedig ami a azt illeti, hogy a pénzmosás elleni jogszabályok megerősítését, az egész társadalom ma szemben van egy olyan kötelezettségünk, hogy az információt mindenkinek közé tegyük, tehát mindenkinek kötelessége közé tenni az információit, mindegy, hogy profit vagy non-profit szervezetről van szó, és ugyanez vonatkozik a végső haszonélvező tulajdonosokra Az a véleményünk, hogy a vizsgálóbizottság, ahogy mondta kollégám, a zöldektől, Molly, hogy valódi ö, hatáskörökkel legyen felruházva, tehát hogy valóban tudjon vizsgálódni, mert egyébként lehetetlen az egész munka. És aztán pedig a magatartási kódexekkel kapcsolatban hát talán ö, lehetne még jó javaslatokat beépíteni, mert 19 év munkájáról van szó, és hát aztán a független ö, értékelések után valami fajta radikális reformot lehetne végrehajtani. Én nekem az a meggyőződésem, hogy egyet tudunk érteni a szövegben, de persze ugye mindig az a helyzet, hogy még mindig lehetne hozzáírni, vagy még mindig lehetne javítani, és így tovább. De hát lehet látni, hogy amikor az intézményeknek megvan a lehetősége, hogy előrelépjenek, hogy a jó irányba menjenek, akkor az lenne a lényeg, hogy ne lépjünk hátra az ellenkező irányba, mint ami például ugye a múlt héten történt, az nagyon sajnálatos. Ne akadályozzuk azokat, akik tényleg komolyan akarnak foglalkozni a kérdéssel, és komolyan dolgoznak ebben a témában. Hogyha megint csak ajánlásokat fogalmazunk meg, akkor az, azzal csak Dunára vizet öntünk, nem használunk semmit. Äh, äh, Köszönöm szépen. Egy pontot szerintem megemlítette, ahol a bizottsággal konfliktusba kerülünk itt az Európai Unión belüli adóparadicsomok közül melyik tartozik a listára. Emlékezzünk csak a bizottság elnökének kijelentésére. Ő azt mondta, hogy véleménye szerint az Európai Unión kívüli adóparadicsomok kerülnek csak a listára. Szerintem ez nem kielégítő így, és itt lesz még egy konfliktus, amit meg kell küzdenünk. Barbara Kappel az INF e nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm szépen a két előadónak az tervezet elkészítéshez. Ez egy átfogó, nagyon kiegyensúlyozott, megfelelő súlypontokkal, és a missziónk során Cipruson láttuk, hogy nagy érdeklődéssel várjuk. Itt Cipruson az volt a benyomásom, hogy a tagállamok mindenek előtt, a stakeholderek az érintettek, mint az FHU, nagyon érdekli őket, hogy mit, mi jön a parlamenttől, és ez a jelentés, ha majd elkészül, ez érdekes és fontos üzenetet küld az érintettek számára, a bizottság számára és a tanács számára is, mert a parlament egyre inkább ötletekkel szolgál az adóelkerülés témájában, egyre több impulzussal áll elő, és hát a Panama paperek közététele kapcsán, vagy a LuxLeaks kapcsán egyre aktívabbak vagyunk, tehát nagyok a követelmények, és azt kell, hogy lát, azt kell, hogy mondjam, ez a jelentés, ez a tervezet, ami elkészült, az eleget tesz az elvárásoknak és ennek a feladatnak, amiről beszéltem. Azt gondolom a következtetésekben a lényegi pontok szerepelnek, amelyek korábban a taxa esetében, de most a Panama esetében is rámutatnak arra, hogy hiányzik az együttműködési készség, ezt erősíteni kell a tagállamok közötti szinten, jobb információ cserére van szükség, adott esetben szankciókat is alkalmazni kell, ha konkrét eseteket, eseteket ismerünk, és erősíteni, javítani kell a magatartási kódex munkacsoporton belül is a munkát. Ezt megállapítottuk már korábban is, Egyszerűen vannak gyenge pontok, amiket ki kell javítani, és úgy gondolom az új vezetéssel a Code of Conduct csoportban ez meg is oldható és javítható. Most a saját véleményem alapján egy néhány pontatlanságra felhívnám a figyelmet adott esetben, ami a végleges formában, a jelentésben konkrétabbá tehető lenne. Számomra nem elég, nem egészen világos, hogy fog ez működni a fekete listából. Jurova az, hogy meghallgatásánál, a biztos az, hogy meghallgatásánál azt mondtam, hogy két különböző lista készül, egy közös lista az EU-val kapcsolatban, a nem együttműködő bíráskodásokkal kapcsolatban, és egy EU a harmadik államok vonatkozásában egy lista. A második nagyon fontos, de azért tisztában kell lenni azzal is, hogy együttműködve az amerikaiakkal, megszületik majd egy ilyen lista, ez nem egy olyan lista lesz, amely kizárólag az Európai Bizottság ismeretei alapján készül majd, és én így is érítettem a biztos, így, így, így is értettem a biztos asszonyt, ami pedig az EU listát illeti, hát itt ez egy közös lista lenne. Elég egy lista, ezen el kéne gondolkodni, hogy azt mondjuk vannak országok, amelyek nem kooperatívak tagállamok esetében, azok ellen jogsértés miatti eljárást kell indítani, a végén nem elég, hogy listát csinálunk, hanem más intézkedéseket is találnunk kell. Egy második pont az információcsere, ez rendkívüli jelentőség is, hogyha bírálják azt, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok személyi és pénzügyi viszonylatban is nem kellő erőforrással és forrással rendelkeznek, de akkor végig kell gondolni, hogy az új információcsere követelmények miatt nem kellene a hiányzó erőforrásokat még tovább erősíteni, hogy olyan információkat követelünk, amelyek a nemzeti szinten, amivel a hatóságok nem tudnak bánni. A 25. pont pedig Luxemburg, Ciprus és Egyesült államok szerepéről beszél, ezt külön meg kell említeni, de hát láttuk ezen országokba, tehát missziók során, hogy nem lehet mindent összevetni egymással, és külön megoldásokra van szükség, specifikus megoldásokra. A, ami pedig a pénzmosást illeti, rendkívül fontos ez is, és a hiányzó fekete lista, ami még nem született meg, itt megint beszélnek erről. Ez egy lényegi téma, el kell, hogy mondjam. Nagyon fontos, hogy az FA egység ezt láttunk, FA egység, ez, hogy fontos, hogy együtt működjön, az Egmont csoporton belül is ez egy rendkívül fontos terület, azt hiszem ezt rögzítenünk is kell itt a jelentésben. Aztán, ami a közvetítőket illeti, a 113-as pontról külön szeretnék még beszélni, azt követeljük, hogy ne csak a trásztók, az alapítványok szerepeljenek, amelyek közvetítők, akiknek nem kell megfelelő közétételt alkalmazniuk. Éppen ezért ezt erősíteni kell, az árnyék bankokra is ki kell terjeszteni, ezeket jobban kell szabályozni, egyszerűen azért, hogy nagyobb transzparencia jöjjön létre. Ami az intézményi együttműködést illeti, erről már röviden beszéltem, az elmúlt időszak hibáira felhívjuk a figyelmet, és fontos dolog, hogy erre sor kerül, és már ez is ösztön ösztönző a tagállamok számára, hogy itt együttműködőbbek legyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen Kappel képviselőasszonynak. Ezzel a jelenlévő árnyék előadók listája lezárult. Zsambacki úr még nincs itt, ezek után a frakciók szónokai következnek, mint mondtam, a néppárt kezd Tom van Denken de Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és a bizottságnak a dinamikus munkáért, a titkárságnak is köszönetet mondok a társelődóknak, és azt hiszem, hogy nagyon átfogó, terjedelmes jelentést készítettek. Ez egy kiváló alapja a vitának, amit le kell folytatnunk. Én is azzal foglalkoznék, amit eh, Niedermayer kolléga mondott. Eh, ez az időkeret. Eh, ez egy fontos dolog szerintem, Tisztázni kell a szövegeket, minden, amit már eddig is lefedett a jogalkotás, azt egyértelművé kell tenni, és világosan kell megfogalmazni a jelentésben. Ezt egyértelműen le kell szögezni. Ez csak akkor működik, hogyha egyértelműek vagyunk, és világos üzeneteket küldünk. És a vagyonkezelők, közvetítők esetében külön kell beszélnünk erről, és a szankciókat is fel kell vetni. Kevés dolgot tudok ehhez még hozzáfűzni. Három rövide pont van még, ami az első olvasatban feltűnt, ezeket külön szeretném kiemelni. Egyrészt a pénzmosás irányelv esetében ügyelni kell arra, hogy koherens, konzisztens végrehajtásra kerüljön sor, és a megfelelő végrehajtás. Ez többször szerepel itt a jelentésben, mint kifejezés, de folyamatosan a koherenciát is szem előtt kell tartani. Koherensnek kell lenni a végrehajtásnak. Például az azonos definíciók vonatkozásában, aztán az információ csere az FIU és az európai szintű FIU-k között. Azt hiszem, hogy ez egy fontos felvetés, ambiciózus is, de ne engedjük, hogy félrevezessenek bennünket, és a célhez hát kövessük. Szerintem arra kell koncentrálnunk, hogy kellő forrás biztosítsunk a nemzeti FIU-k számára, az információs egységek számára, mert a közöttük az információcsere rendkívül fontos és végül az információ csere egy fontos dolog a jelentés szerint is, hiszen ez a végrehajtáshoz erre szükség van. De megint csak azt mondom, nekünk fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a nemzeti hatóságok is kellő forrást kapjanak. Ez három rövid megjegyzés volt részemről, de szerintem érdemes ezeket figyelembe venni. Minden esetre örülök annak, hogy folytatódik a vita ebben a kérdésben és a megfelelő módosítókkal el fogok állni. Jó kompromisszumokat fogunk találni. A szocialisták és demokraták nevében Elis Line ő szerepel a listámon. A két perc az egyébként megismétlem, hogy egyet szántunk erre. Köszönöm és Péternek a kiváló munkát és jelentéstervezetet. Részemről örömmel látom, hogy... And in particular, developing countries is tehát számos országban jelen a szövegben, és az adó problémák ezeket az országokat érintik a legjobban, erre a globális problémára globális megoldásokra van szükség. A nemzetközi szabályok akkor a leghatékonyabbak, hogyha mindenki alkalmazza azokat, tehát a globális adónormák ne legyenek olyanok, amely alól lehet kivételt találni, hanem egyetemes, demokratikus ENSZ keretében működő adószervezetnek kell ezt irányítani. Az OECD szabályok csak az OECD országokra vonatkoznak, és a nem OECD országokra nyomást gyakorolnak, hogy ezeket alkalmazzák, még akkor is, hogyha nem rendelkeznek a megfelelő pénzügyi és human erőforrásokkal. Még a legfejlettebb országoknak is nehéz ez, ezeknek a szabályoknak a betartását az OECD közös beszámolói standardja erre példát jelenthet, ez fejlődő országoknak problémát jelenthet, amelyeknek nincsen kapacitások arra, hogy összegyűjtsék ezeket az információkat. Ezért támogatásra van szükség, hogy a szükséges kapacitást sikerüljön megszerezniük, és egy átmeneti időszakot kell alkalmazni, ahogyan a parlament is egyébként a 2005. júliusi Hát, állásfoglalásában erre utalt. Aztán a nem együttműködő országokra vonatkozóan is van egy rész, úgy gondolom, hogy a fejlődő országokat figyelembe kell venni, mondjuk, hogyha Libéria benne van a szövegben, az nem helyes, miközben is benne mondjuk az Egyesült Államok. Nagyon fontos egyébként, hogy az Európai Uniós és tagállami adópolitikák elhúzódó hatását is megvizsgáljuk, ugyanis előfordulhat, hogy a multinacionális vállalatok az erőforrásokat kiviszik az adott országból és az Európai Unió területéből. Az adókikerülés formájában a fejlődő országok is rengeteg pénzt veszítenek mi is, ezért globális fejlesztési perspektívát kell alkalmazni. Ezzel kapcsolatban módosításokat fogok beterjeszteni. Köszönöm a munkát. Köszönöm szépen, Elis Lány. Kétos Pirkol következő. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőknek ezt az alapos és részletes munkát amelyet a jelentésben végeztek, és azt gondolom, hogy nagyon jól összefoglalják a szakbizottságon belül folytatott vitákat. Néhány megjegyzést szeretnék tenni a jelentéssel kapcsolatban. A 2.4-esben például az országok listájáról esik szó, vagy a 2.2-esre is utalnék. Ezt a listát sokkal tágabban kellene használni, a 2.1-es az uniós szabályokat javítani kell annak érdekében, hogy a FATF féle standardokat megközelítsük. Szakpolitikai koherenciára van szüksége területeken, különösen az unió más országokkal való kapcsolatai terén. Az adó paradicsomokra külön szeretnék hangsúlyt fektetni. Úgy gondolom, hogy azt és figyelembe kell vennünk, hogy hogyan, milyen irányba haladjon a bizottságunk munkája. Mondjuk az elmúlt öt évben például milyen irányba haladjunk. Erre még nincsen kész válaszom, de azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek foglalkoznia kellene hogyha az e témákra fordított figyelem csökken, akkor a jogalkotási kezdeményezés is veszít lendületéből. Továbbá figyelembe kell vennünk a bejelentők és az újságírók szerepét ebben a politikai agendában. Szeretném felhívni a figyelmet továbbá a nemzetközi kutatók helyzetére. Nagyon gondosan elolvastam a jelentést, ezért úgy gondolom, hogy a statisztikákra is oda kell figyelnünk. Vannak olyan vélemények, amelyeket én a jelentésből kivennénk, mert ezeket megkérdőjelezhetem. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőknek, hogy ilyen kitűnő munkát végeztek. Köszönöm szépen. Michael Pakaca úr, Tunda úr sokáig Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, nagyon jól kimondta a nevemet, és gratulálni szeretnék a jelentéstevők munkájának. Köszönöm tehát, igazán kiváló munkát végeztek, amelynek köszönhetően módosító indítványokat fogalmazhatunk meg, és úgy gondolom, hogy nagyon jó kiindulási alapot fogunk megalkotni, és a tettkárságnak is köszönetet mondok ne felejtsük el, hogy miért jött létre ez a bizottság, mire kell reagálnunk, a tanácsot és a bizottságot kell befolyásolnunk, amelyek nem voltak különösebben együttműködőek, ugyanakkor viszont politikailag választ kell adnunk az európai polgároknak, akik azt várják tőlünk, hogy ne álljon fenn az a lehetőség, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalások alól bárki mentesüljön. Én úgy gondolom, hogy nagy dolgokat értünk el, például azt, hogy eleve egy integrált meglátással rendelkezünk mi magunk is és nagyon pontosan, korrekt módon hangzott el. Nem minden szereplő volt felelős nagyon gyakran az irányelveket nem ültették át jól. Nem alkalmazták felelős te, felelősségteljes módon a politikai intézményi szabályokat. Nekünk azonban sikerült egy közösségi álláspontot kidolgoznunk, és ezt arra kell felhasználnunk, hogy odafigyeljenek ránk, és kerüljük el, hogyha valakinek van egy rendszere, hogy akár több országban bűncselekményeket kövessen el, akkor igenis szembesüljenek azzal a demokratikus ellenpólussal, amely ezt a tevékenységet a jövőben meg tudja akadályozni. Ami pedig az ajánlásokat illeti, egyértelműen támogatom a szankciókat. Szerintem nagyon jó módja ez annak, hogy kibővítsük, kiterjesszük ezeket a szankciókat. Nem szabad ugyanis, hogy a bankok vagy más közvetítők ne vállalják a felelősséget. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió adópolitikájának új központját létrehozni. Nos, ez az új szervezet lehetne egy olyan központ, ahol az összes ajánlásainkat a továbbiakban is alkalmazhassuk, és azok gyümölcsözőek legyenek. Természetesen láttuk a pénzügyi információs egységek hiányosságait. Hogyha nincsenek harmonizált definícióink, fogalom meghatározásaink, akkor nem fogunk tudni együttműködni, és megszöknek a kezeink közül. A Taxe egyes bizottság egy független ügynökséget javasolt azért, hogy ezeket a bejelentéseket megfelelően kezeljük. Köszönöm szépen. Für die GUE Fabio. A GUE nevében Fabio Dimázi. Köszönöm szépen az előadóknak, Jezsekornak és Kafadórnak a munkát. Azt hiszem 90 percet lejátszottuk, most a hosszabbításnál tartunk, most időközben a büntetőket rúgjuk, a büntetőket pedig be kell rúgni, ehhez jó csapatjátékra van szükség, és most kerülünk abba a döntő szakaszba, hogy milyen eredménnyel tudjuk ezt a feltáró munkát politikai célokra felhasználni. A megjegyzésem egy néhány pontra korlátozódnak csupán az egyik, ami a tagállamok, tagállamok a tanács nem kielégítő együttműködését illeti. Azt hiszem itt nagyon pontosan fel kell hívni a irányelvekre a figyelmet, amit eddig blokkoltak, és a bizottság részéről felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kompetenciák erősödnek, nem csak a tanúkat kell meghívni, hanem eskü alatt kell büntető jogi következményekkel valakinek um, kijelentéseket tenni, és ezt pontosítanunk is kell, hogy ennek vannak büntető jogi következményei, és ami a pénzmosást illeti, itt a trilógusban folynak a tárgyalások, egyeztetni kell ebben, én is részese vagyok ennek a trilógus um, tárgyaló csapatnak, és nagyon fontos, hogy kikerüljük az áligazgatók számára a kiskapukat, ez a Panama Paperek esetben fontos volt, tehát hogy ténylegesen a vég, tényleges, végleges haszonhúzót azonosítsuk, ne legyenek kivételek, amelyek a kiskapukat, ez a non-profit trust formájában lehetővé teszik, ez a legrosszabb fajtájú visszaélése, és végül pedig az adó ügyeket olyan eseteként kell meghatározni, hogy az ügyészek határokon átnyúlva is felléphessenek, persze most eltekintve a bagatel ügyeket, mikor a nagymama elfelejteni leadni az adónyilatkozatát, adó mégis a további lépéseket kell tennie, hát a konszolidációnál a, a CCTB esetében világosá kell tenni, hogy növekszik-e az adó hozzájárulás a koncerneknek, mert hogyha keskenyebb az adó alap, akkor nem nyertünk semmi a fekete lista az adóparadicsok kapcsán. Nagyon fontos, hogy a megfelelő eszközök használata, ez fontos, hogy valaki felkerüljön a listára, és EU listára is szükség van, de konkrét javaslatokra van szükség a szankcionalizást, illetően például a kettős adóztatás, vagy a forrásadóztatás témája, felmondhatjuk ezt az előzőt is, és a Máltai elnökség azt a javaslatot tette, hogy a forrásadózás csak a fekete listán szereplőkkel szemben alkalmazok, de vannak mások is, akik azt mondják, hogy nem akarunk adózási szankciókat a fekete lista összefüggésével. Szerintem itt világosá kell tenni, hogy ki mit akar. És egy utolsó megjegyzés frakcióként vannak, van egy tanulmányunk a a ringfencing ügyében például a tanácsadók esetében, tehát akik megkönnyítik ezt a munkát, azoknak a, azokat is jobban kell figyelni, és a nem kielégítő információcserét is figyelembe kell venni a finanszírozás területen az Europol vizsgálatára hívnám fel a figyelmetet, benne kell, hogy szerepeljen majd a, a jelentésben. Ez érdekes az emberek számára. Köszönöm szépen, Fábio. A következő pedig Heidi Hautala. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek és a titkárságnak ezért az igazán lenyűgöző munkáért. És szeretnék néhány megjegyzést hozzáfűzni ahhoz, amit Moli már elmondott az imént. Az információhoz való eh, hozzáférés tekintetében már megint ezzel az intézményközi problémával szembesülünk, amely a tanács áll fenn, és ez a jelentésben is szerepel a tanács, ugyanis nagyon súlyosan akadályozta a vizsgálóbizottság munkáját, ugyanis megtagadta a releváns információ rendelkezésünkre bocsátását. És mi a helyzet az Európai Bizottsággal? Némi hozzáférést kaptunk, de csak biztonságos teremben, és nem volt lehetőségünk megtárgyalni azt, amit ott a dokumentumokból megtanultunk, és ezt gondolom, hogy ennek meg kell változnia. Két kérdésről kell szólnunk. Hogyan fogunk foglalkozni azokkal a dokumentumokkal, amelyeket a bizottságunk rendelkezésére bocsátottak, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy az Európai Parlament hozzáfér más intézményektől kap, ott eh, releváns információhoz, annak érdekében, hogy a parlament őrzői feladatát be tudja teljesíteni. Természetesen ennek az átláthatósághoz és a nyilvánosság számára biztosított információhoz való hozzáféréshez is van köze, és a közvélemény, a közjogát, ilyen jogát meg kell védenünk. Amikor emlékeztetünk arra, hogy ambiciózus ország alapú jelentést kell megvalósítani és biztosítani a polgároknak az információhoz való hozzáférést. A múlt héten a plenárison, a szavazáson pontosan ezt a jogot korlátoztuk, és ezt figyelembe kell vennünk. Ne legyünk ugyanis kétszínűek saját magunkkal kapcsolatban. Talán ezt még egy adott ponton tudjuk helyesbíteni. Vielen Dank, Heidi. Köszönöm szépen Heidi Hautalának, a néppárt nevűen Junior Melo, és utána Kezi Ayana Gomez, Ramon Giulieri és Louis Michel és Thomas Mann is szót kért. Michael Tyler. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon fontos hangsúlyozni, az Európai Parlament hitelessége szempontjából azt az előnyt, amit a jelentés megvalósított, hogy ne legyenek ellentmondásos bizonyítékok, ugyanis azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy spekuláció valósuljon meg. Olyan jelentésre van szükségünk, amely a mi kívánságainkat, óhajainkat tükrözi. Bizonyított tényeken alapuló jelentésre van szükségünk. Ezért azt gondolom, hogy ebből a jelentésből a politikai konfliktusokat törölnünk kell. Úgy gondolom továbbá, hogy ezt is figyelembe kell vennünk, hogy a vizsgálóbizottságunk milyen sajátos mandátummal rendelkezik, ugyanis van ennek a bizottságnak egy célja, ami meghatározza a feladatainkat. És olyan jelentést kell megfogalmaznunk, ami megfelel ennek a célunknak. Egyesek talán ezt a jelentést más célokból is felhasználhatják. Azt gondolom továbbá, hogy fontos lenne, megemlíteni mindazokat, akik együttműködtek, és azokat is, akik nem tették meg, nem biztosították az együttműködést. Ki tagadta meg az információ rendelkezésünkre bocsátását azzal együtt, hogy rendelkezett ilyen információval? Egyértelmű tények voltak, és voltak olyan emberek, akik nem voltak hajlandóak információt rendelkezésünkre bocsátani, és úgy gondolom, hogy ez a jelentés arra is szolgálhat, hogy a jövőben pontosan tudjuk, hogy ki segített, és ki nem volt hajlandó segíteni. Ezek talán kevésbé kellemes adatok, de ezzel együtt ezeket rendelkezésekre bocsátani. Uh, Kiegészítés megtörténik nyilván a vizsgálatok a egyes országok szintjén megtörténnek, és neveket kell említeni KDI, Anna Gomez. Szeretném üdvözölni a jelentéstevőket, illetve a titkárságot, ugyanis igazán kitűnő munkát végeztek, könnyen olvasható a jelentés, és biztos vagyok benne, hogy a parlament most nagyon jó és emlékezetes anyagot alkotott. Azt hiszem, hogy az összes többi célkitűzés mellett van egy olyan befolyás, amelyel rövid távon rendelkezhet ez a jelentés. Ezt ne felejtsük el, és ez pedig az, hogy befolyásoljuk az ötödik pénzmosási irányelv eredményét, amelyet a Máltai elnökséggel nem tudtunk lezárni, de remélhetőleg az észt elnökséggel sikerül, és biztos vagyok abban, hogy amikor ezt a jelentést elolvassuk, illetve az ajánlásokat megszavazzuk, akkor az egyéb fórumokon is biztosíthatja a véleményünk tükröztetését. Ezt különösen fontosnak tartom, ugyanis fokoznunk kell azt, hogy ha küzdünk valamiért, az nem csupán az átláthatóságról szól, az egyenlőségről és méltányosságról az adózás területén, a szervezett bűnözés, illetve a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem fontos eleme a munkánknak, és az tagállamok nagyon gyakran ezt figyelmen kívül hagyják. A Máltával folytatott tárgyalások során ezt blokkolták, ugyanis számos uh, tagállam nem tudott egyetérteni azzal, hogy a trösztöket bevegyük a szövegbe, az olyan szervezet típusokba, amelyeknél átláthatóságot szeretnénk, és illetve a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információ átláthatóságát. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az a fejezet, amely a facilitátorokra vonatkozik, hogy itt a szankciókra vonatkozó területet mindenképpen erősítsük meg. Főként most. Ugyanis a pénzmosás teljes rendszere azon alapul, hogy vannak kötelezett szervezetek, és arra következtetése jutottunk, hogy a legtöbb szervezet a bankok, pénzügyi intézmények kivételével úgy tűnik, hogy nem érzik magukat kötelezettnek. A hivatali visszásságok, amelyet Molly is említett, szerintem ezt mindenképpen a szövegben megfelelően kell tükrözni, főként a mellékletekben, az általunk végzett munkánkkal, és szerintem hazám az egyik olyan ország, amelynél valóban szükség van erre. Aztán a nyomonkövetés. Nagyon fontos, hogy a vizsgáló bizottság hatásköreivel kapcsolatos részre összpontosítsunk. Szerintem ott tovább kell ennél menni, és ki kell hangsúlyoznunk egy olyan nyomonkövetési mechanizmusot, ugyanis már azzal, hogy létezünk és ülésezünk, nagyon sok emberrel kapcsolatba lépünk, fantasztikus emberekkel, bejelentőkkel például találkozunk. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a két percben állapodtunk meg Ramon Régi, a szocialisták és demokratákkal. Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék a jelentéstevőknek köszönetet mondani, és néhány rövid hozzájárulásom is lenne. Először is a dokumentum filozófiával kapcsolatban én azt támogatnám, hogy ambiciózusak legyünk, ugyanis nem jogalkotási dokumentumról van szó, hogy ütemtervről van szó, amelynek nagyon hosszú útja lesz még, tehát ez egy nagyon hosszú menet lesz ezeknek az elképzeléseknek az érvényesítése, de a világ vár minket, ezért jobban jobbnak találom, hogy a dokumentum ambiciózus legyen, és ne korlátozzuk a szándékait. A második, hogy szerintem egy nemzetközi szervezetre kell utalnunk, ahhoz kell fordulnunk, hogy ennek a nagy feladatnak tehát az adókijátszás elleni küzdelemnek a feladatát kövesse. Ne fejezzük itt be a munkánkat, ugyanis azt gondolom, hogy valamilyen nemzetközi szervezethez, egy nemzetközi bizottsághoz, valamilyen szakértői bizottsághoz, az ENSZ-hez, a Világbankhoz kell fordulnunk, illetve a valuta alaphoz kellene fordulnunk azért, hogy a tax 1, a tax 2, a Panama dokumentumok ne maradjanak ott a levegőben illetve meg kell követelnünk, hogy az Európai Bizottságnak legyen több hatásköre, több hatalma. A vizsgáló bizottságok azt igazolták, hogy olyan Európai Bizottságunk van, amelynek nincsen közbelépési, beavatkozási hatásköre. És az ajánlásban én például azt is javasolnám, hogy változtassuk meg a szerződéseket azért, hogy adóügyi koordináció terén rendelkezzen hatáskörrel az Európai Bizottság, szerintem ez kiemelt fontosságú. A negyedik, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy pontosabban kell meghatározni a tisztességtelen verseny koncepcióját, ugyanis ezen elv keret, elven belül olyan adóügyi eljárások húzódnak meg, amelyek nagyon károsak. Szerintem pontosabban kell meghatározni, hogy mi a tisztességes, mi a tisztességtelen verseny. Végezetül elnök úr tudja, hogy én az AFKO bizottságban jelentéstevő vagyok a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatban, és e vizsgálóbizottság tapasztalata nagyon fontos, ugyanis nagyon szerettük volna, hogy megfelelő vizsgálóbizottsági hatáskörökkel rendelkezzen a parlament. Köszönöm szépen erről a pontról, még majd beszélnünk kell szeptemberben. Louis Michel, Alde. Köszönöm szépen először is gratulálok az előadónak, és köszönöm a titkárságnak is a munkát. Hát, ami Számomra a legfontosabb az az, hogy mi lesz az ajánlásokban. Nekem a jelentésnél is fontosabb ez, hiszen ez a munkánknak a célja. Rövid megjegyzés. Én az együttműködést, például, hogy ugye a bizottság milyen egy, mennyire együttműködött velünk, azért az más, mint a tanács. A bizottság sokkal nyitottabb volt szerintem, mint a tanács az őszinte nyitott együttműködésre. Tehát a tanács az teljesen más tészta egyetértek kollégámmal. Nem kell minden haszontalan dologgal foglalkoznunk, a lényegre figyeljünk oda a közvetítők, az együttműködés, az átláthatóság, és azt is meg kell nézni, hogy mi az, amit meg lehet tenni ajánlások szintjén, anélkül, hogy a szerződéseket meg kellene változtatni. Mert akkor utána az államok terén lesz a labda, és akkor majd meg kell nézni, hogy a szerződések változtatását el lehet-e érni. Én egy maximális és minimális arányt is támogatok. Hogyha van minimum, akkor kell, hogy legyen maximum is, mert Egyébként ez nem jó, persze vannak ideológusai mindennek, és végül pedig nem tetszik az nekem, hogy most akkor rohanjunk és új ellenőrző intézményeket állítsunk fel. Először nézzük meg, hogy mely eszközök állnak rendelkezésünkre, és akkor azokat esetleg lehet javítani, melyek feleslegesek, és hogy mit lehet a meglévő eszközeinkkel elérni. Tehát én nem rohannék, mondom még egyszer, mindenfajta új felügyeletet létrehozni, és aztán csak bonyolítjuk a helyzetet. Ami megvan, annak a hatáskörét és az eszközeit erősítsük meg. Tehát csak az legyen, ami abszolút szükséges. Köszönöm szépen, a minimális-maximális adókulcs, ez egy izgalmas téma, de hát nem felelt meg az a realitásoknak, amit időszakban előadója voltam az áfánál a legkisebb és legmagasabb adószédnek. A legkisebb az 15% a kivételeket menthetjük, a legmagasabb viszont a maximális az elbukott, az nem működött. Na, nehéz ügy ez. Erről intenzív tárgyalásokat kell folytatni, Michel úr, ez a véleményem. Thomas Mann. Köszönöm szépen. Rettenetes az előadók számára, csak dicsérnek benneteket, amit végeztetek. Én sem tudok mást mondani, én csak azt tudom mondani, ez egy igazán jó alap, amivel dolgozni lehet. Végre született valaki, és valami rámutattatok arra, hogy miért kell vizsgálni a bizottság, és nem egy ilyen, mennyire fontos az, nem egy ilyen kis vacak, különleges bizottság különbizottság. És még fontos, az utazás. Az utazás, utazás okosítja az embert, és és láttam, hogy hogy működtök. Helyszínen kerestetek véleményt, ott mindenki akár még kemény kérdéseket is feltett, és elmentünk a határig, hogy mit lehet megtudni. Fontos Sajnos a vizsgálóbizottság témája ennyire leépült számos országban, nem érdeklődnek az emberek. Szerintem annak az nem elegendő, hogy megvárjuk a pénzmocsás elleni irányelvet, ez nem lehet elég semmiképpen. Szerintem lehet tennünk kell valamit többet ennél. Rá kell mutatni, hogy melyek ezek az adóparadicsomok, lehet egy fehér listát csinálni, azt mondjuk a tagállamok, ezek a tagállamok segítettek, és vagy másik lista, fekete listák, ahol elmondjuk, hogy ezt és ezt nem végezték el. Én azt szeretném, hogy a fekete listából több eredmény szülessen, milyen szankcionálási lehetőséget alkalmazzunk, mert így tudnánk gondoskodni arról, hogy a pénzmosás témája ne csak a harmadik államokban legyen téma, hanem az EU-n belül is a bizottságnak itt többet kell tennie. Konstruktívabb volt a bizottság, mint gondoltuk eredetileg, de Ramon, hogy arra várjunk, hogy szerződést módosítsunk, szerintem ez túl sokáig tart. Nagyon jó az alap, most ezzel dolgozni tudunk nem kifogásolhatok semmit, nagyon jó, amit csináltatok, kiváló alap, és hogyha jó módosítók csatlakoznak ehhez, akkor megmutathatjuk, hogy ez a vizsgálóbazottság már eddig is sok mindent ért el, csak így tovább. Köszönöm szépen, Thomas Mann. A következő Michael Teurer. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is köszönöm a két előadónak, ez a jelentés, ez tényleg jó jelentés, és az két külön bizottság, a TAXA 1, TAXA 2 eredményére épít fel, és mm, egyébként pedig a nagyra becsült előttem szóló hozzászólását nem tudom megérteni, az hangzott el, hogy egy eh, vizsgálóbizottság másik okkal rendelkezik, mint egy külön bizottság, hogy személyeket eh, tanukét hívjuk meg a tax, egyet tax, kettőt Luxemburgból akartuk, hogy Marius Kolt, eh, itt az Európai Parlamentben akartuk hallgatni, egészen a mai napig a vizsgálóbizottságnak sem sikerült Marius Kolt ide meghívni aki nagyon fontos szerepet játszott az adószabályok kialakításával Luxemburgban. Nem tudtuk meghallgatni, megállapíthatom tehát, hogy a taxa 1 és taxa 2 által megkövetelt dokumentumok nem érkeztek meg a parlamentbe, vagyis tényleg felvetődik a kérdés, hogy milyen kompetenciái vannak a vizsgálóbizottságnak. Én támogattam, hogy létrejön ez a vizsgálóbizottság, de szerintem érdemileg nem fogunk tudni halladni, hogyha a taxa egy, taxa kettőben elvégzett jó munkát megkérdőjelezzük a különbizottság, a méretét tekintve, terjedelmét tekintve szélesebb körű volt a szisztematikus elemzést tette lehetővé, persze voltak korlátok, olyan értelemben, hogy adott pontot nem tudtunk túllépni, és abban bíztunk, hogy itt a vizsgálóbizottsággal mégiscsak tovább jutunk egy lépéssel, abban hiszek, hogy tovább jutottunk egy lépéssel, de nem jutottunk el oda, ahova el akartunk jutni, ezt tudom mondani. Sokáig tartott, amíg a bizottság elnökét meghallgathattuk. A kérdés persze most az, hogy a politikai felelősséget az agresszív adóelkerülési modellek kapcsán megtaláltuk-e és tisztázni tudtuk-e. Részben sikerült ez csupán a máldai kormányfő jelenlétében is elmondtam ezt, és emellett ki is tartok, hogyha a kormánytagokat Máltán megneveznek a Panama dokumentumok összefüggésében, akkor ezt teljesen fel kell tárni. És el kell, hogy mondjam, hogy nem kaptuk meg az összes információt a máltai tényfeltáró misszió ellenére sem jött ez létre. A pénzügyi információs elemzési egység vagy központ eredményeit nem kaptuk meg, és aláhúzom, amit követelnek az előadók és más kollégák, és kollégák is, ezt a témát, a vizsgálóbizottság témáját európai szinten is alkalmazni kell. Úgy gondolom, hogy szerződést kell módosítani, felül kell vizsgálni, és ehhez szükség van a nemzeti parlamentek támogatására, ez az oka annak, hogy nehezen haladunk, ez a legnagyobb gyenge pontunk, mert a nemzeti parlamentek nem eléggé támogatnak bennünket. Tehát röviden összefoglalom, elnök úr, nem csak eh, a jogban vannak hiányosságok, hanem végrehajtási hiányosok is vannak, eh, csak az EU ügyészt is csupán 14 állam támogatja, szerintem pedig szükség van egy európai FBI-ra. Köszönöm Mikhail Tajrer. Nem arról van szó, hogy értékeljük, hogy ki végez jobb munkát. X-szer beszéltünk arról, hogy a vizsgálati jog nem kielégítő. A különleges bizottságokban a mandátum más volt. A luxemburgi kollégák, akiket meg akartunk hívni, ha egyáltalán a kollégák nevez, nevezhetjük, Marius Kohl, stb. Ők tartósan nem jöttek el, megtagadták ezt a meghívást és a tanács azt mondta, hogy legyünk visszafogottak a tanács jogi szolgálata, egy keverék, egy mix, és hát amelyik azt mondja, hogy meg kell változtatni ezt a vizsgálóbizottságra vonatkozó jogot. Tehát nem érdemes értékelni ezt így egyenként, nem kell rögtön megsértődni, hogyha egy néhány rövid megjegyzés elhangzik. López Aguilar az utolsó a listámunk kolléga. Érték. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék én magam is egy eh, nagyon aktuális megjegyzéssel hozzájárulni. Először is szeretnék elismeréssel adózni az ajánlás tervezettel kapcsolatos munkához. Azt gondolom, hogy ez a vizsgálóbizottság szempontjából egy nagyon fontos lépés. Először is azért, mert eh, arra kér fel, hogy egy eh, írásos, nagyon hasznos alapon felhívja a figyelmet arra, hogy milyen korlátai vannak egy vizsgálóbizottságnak, és azt gondolom, hogy igyekeztünk a spektrumot a lehető legnagyobbra kibővíteni a meghallgatásokkal, a missziókkal, és nagyon fontos, hogy amikor írásba teszünk valamit, akkor a kötelezettségvállalásunkkal kapcsolatban, ami egy európai stratégiára vonatkozik, amelyel küzdünk az adókikerülés, az adóparadicsomok és az adókijátszás ellen, nagyon fontos, hogy pontosítsuk a célunkat. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor magát a koncepciót fogjuk banálissá tenni, kiüresíteni, mint például az adóparadicsom fogalmát, és olyan sajátos adó helyzetekre kritikákat nem fogunk tudni megfogalmazni. Azt gondolom tehát, hogy figyelem, figyelembe kell vennünk azt, hogy az a célunk, hogy európai stratégiaként el kell kerülnünk a tömeges adókijátszás jelenségeit a Panama Leaks keretében, ami a figyelmünk előterébe került, és el kell kerülnünk azokat a nem együttműködő országokat, amelyek közül nagyon sok az Európai Unió hatáskörébe tartozik, például az Egyesült Királyság esetében az Overseas Territories tengeren túli területeket, vagy például az egy, a Hollandiához kötődő egyes szigetek. Tehát azt gondolom, hogy a célkitűzésünket nagyon pontosan meg kell határoznunk, inspirálhatjuk az Európai Bizottság jogalkotási hatáskörét, hogy a szerződések keretén belül igyekezzünk az Európai Unióban az adóügyi hatáskört bővíteni annak érdekében, hogy közösen vegyük fel a harcot az adóparadicsomok ellen. Köszönöm szépen, ezzel a vita végére értünk. A két társ előadónak adnék 5-5 percet, ha ez elegendő, hogy reagáljanak Kofod. Ja, üdv. so Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak, árnyék előadóaknak és mindenkinek. Nagyon jó hozzászólások, megjegyzések és nagyon jó konkrét javaslatok is születtek. Biztos vagyok benne, hogy társelőadóként mind a ketten ezeket figyelembe fogjuk venni, és köszönöm, eh, szeretnék köszönetet mondani a fogadtatásért is, mert ez a jelentés nagyon pozitív fogadtatásra talált. A Panaszakbizottság jellegéről sokan beszéltek, mondták, hogy ugye papíron a vizsgálóbizottság le volt írva, de a jogkörök eh, nagyon szűkek voltak a gyakorlatban, és megpróbáltunk erről is írni az ajánlások között hogy ezt ne csak más szakbizottságok, hanem a parlament, illetve az Európai Uniós intézmények is fogadják meg. De hát a munkánk az tulajdonképpen az egyik legnagyobb ilyen botrányon alapodott ezeknek a dokumentumoknak a kiszivárogtatásán, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, adókjátszás, adókikerülés és így tovább. És hát tudjuk, hogy az Európai Uniós közvetítők is bizony ezt segítették, ezeket a tevékenységeket. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyság tengeren túli területei érintettek. Mindannyiunknak nagy a felelőssége, hogy lépjünk, mert nagyon fontos dolgokat tártunk fel. Tehát tényleg alá kell támasztanunk, ezt próbáltuk meg mindennel az, hogy itt most cselekvésre van szükség. Meg kell mutatni az állampolgároknak, a tagállamoknak, a bizottságnak, minden érintett félnek, hogy lépni kell. Hogyha egy-két konkrétumot emelek ki, akkor először azt mondanám, hogy a munkánkon, a munkánk során végig az volt az érzésem, tulajdonképpen nyilvánvaló volt ez, hogy a közvetítők, tehát az ügyvédek, a, vagyonkezelők, az adótanácsadók gyakorlatilag nem tartották be a kötelezettségeiket. Ezért vagyunk itt, ezért tartunk itt. Ami pedig az időbeosztást illeti, Niedermeyer kolléga említette ezt. Igaz, amit ő elmondott, de ugye a Panama dokumentumok esetében különböző időszakokban más-más jogszabályok voltak érvényben, ez igaz, de hogyha a titoktartást látjuk, ha azt, hogy nem vállalnak felelősséget közvetítők, tagállamok, akkor minden folytatódhat. Tehát azt hiszem elég az ajánlásokat megnézni, az egyik ajánlás az átláthatóság, ami ezek között szerepel, és a valódi őszinte együttműködés. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nyilván ezt a szempontot is meg fogjuk vizsgálni, de az átláthatóságért küzdünk és aztán pedig ugye a külső és a belső dimenzió. Igen, egyetétek abban, hogy az Európai Unión belül is nagyon sok kiskapu van az adókijátszás és az adóelkerülés esetében. Említették a szabad kikötőket, említették, hogy a tagállamoknak igen komoly feladata van, és hogy, be kell, hogy meg kell, hogy szüntessük ezeket a jogi kiskapukat aztán pedig a listák ugye a nem együttműködő adózási joghatóságok, és a másik lista is hiteles kell, hogy legyen, hogyha, és szankciókkal kell, hogy fellépjünk az érintett országokkal szemben, akik nem követik a szabályokat. Aztán pedig ugye a végső haszonélvező tulajdonosokkal kapcsolatban is újra és újra előjön ez a téma, ez is kiderült a Panama dokumentumokból, Arról van itt szó, hogy EU szinten kell föllépni az átláthatóság érdekében. Aztán voltak, akik említették is ezt a magatartási kódexet, mondták, hogy valami fajta átfogó értékelésre van szükség, mert 19 éve létezik ez a munkacsoport, és tulajdonképpen a káros adórezsimeket kellene, hogy feltárja, a határokon átnyúló károkat okozó rezsimeket, a tagállamokban és így tovább, de hát ugye egyrészt névtelenül dolgoznak, másrészt titokban dolgoznak, tehát senki nem tud igazán semmit a munkájukról. És hát a bizottság meg tudná tenni, megvan ehhez a hatásköre, hogy közzé tegye az eredményeket, és ezért is kérünk többek között több átláthatóságot és az alapvető reformját ennek a csoportnak, amely a magatartási kódexet dolgozza ki a vállalkozások adózásával kapcsolatban. Mindenfajta jogszabályi kezdeményezésről, amit elmondtak a kollégák, hogy támogatni kell a korábbiakat, a CCTP és más kezdeményezéseket is, tehát ugye meg kell, hogy mutassuk, hogy az általunk feltárt tények összefüggnek a többi kérdéssel, ezzel egyetértek és igyekszünk is így eljárni. A másik pedig ugye, hogy vizsgálóbizottságról van szó, tehát ambiciózusnak kell, hogy legyünk, és meg kell határozni, hogy milyen fajta jogi keretek lehetnének megfelelőek. Ugye 21. században vagyunk az adóelkerülés adókijátszással szembeni küzdelemre és ezután, és azt is ugye arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a felelős szereplők nem teljesítik a kötelezettségeiket, és nem tartják be a szabályokat. Én abba hagyom most itt, elnök úr, mert tudom, hogy kevés az időnk. Mindenkinek nagyra értékelem a munkáját, és köszönetet mondok még egyszer a javaslatokért. Biztos vagyok benne, hogy így együttműködve nagyon jó minőségű jelentést fogunk tudni összeállítani. Köszönöm, Jeppe Péter, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát igazán sok mindent nem tudok hozzátenni az elhangzottakhoz. Én is csak szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, minden kollégának a megjegyzéseiért, köszönöm a pozitívakat is, de nem csak a pozitív kritikáért mondok köszönetet, hanem minden megjegyzésért. Persze ezt a témát nem ideológiai módon akartuk megközelíteni, és a következtetések ebből kifolyólag a bizottsági munka során feltárt tényeken alapulnak, az ajánlások is tükrözik mindezt, tükrözik a következtetéseinket. Úgyhogy én remélem, és tulajdonképpen a mai eszmecsere alapján bízom is ebben, hogy a módosító indítványok is ugyanezt a megközelítést fogják követni. Tehát, hogy a módosító indítványok is a bizottság munkája során feltárt tényekre fognak alapulni. Ugyanis, ha a végső jelentésünk megbízható, jól megalapozott, akkor komolyan is lehet venni. El tudjuk tehát érni vele, hogy a hasonló, hozzánk hasonló vizsgáló bizottságok az Európai Parlamentben jobb körülmények között dolgozhassanak. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak is, mert kiváló munkát végeztek, akkor is, hogyha nem volt elég eh, a humán erőforrás. Én nem hiszem, hogy itt eh, administratív eh, visszaélésről lenne szó, hanem az Európai Parlamentről a mostani millénium elején. Remélem, hogy a jelentésünkkel tehát hozzájárulunk nem csak a pénzmosás, az adó elkerülés és az adó kijátszás elleni küzdelemhez, hanem ahhoz is, hogy az Európai Parlament vizsgálati jogköreit erősítsük. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ma hozzászólt, főleg köszönöm a két előadónak a munkát. Azt hiszem, hogy kiváló előterjesztést kaptunk a további munkánkhoz. A módosítók határideje szeptember 5-e 12 óra, ez egy keddi nap egyébként. Előtte már lesz egy szakbizottsági hetünk is, ami azt jelenti, hogy a különböző jelentések értékelése, a módosítók értékelése már megkezdődhet, mégis a szabadság alatt is. És köszönöm szépen a két előadónak, a titkánságnak a tartalmi előkészítést. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy holnap 14 órakor négy miniszter a vendégünk, és örülnék, ha megfelelő lenne, sőt, nagy lenne a részvétel. Tudom, hogy szakbizottsági ülések vannak holnap, sőt, szavazások is vannak. Német, ír, holland, olasz pénzügyminiszterek vannak jelen, és szerintem nyomon tudjuk követni EU szinten a haladást. Utána szünet következik a módosítók után a következő ülésünk egy keddi napon lesz, méghozzá szeptember 26-án 9-12.30-ig két súlyponttal. Football Leagues, tehát labdarúgó ligák eh, két órában és másfél órában adó alakítás, eh, a BASF és a Kétrapiller lesz az a két cég, amelyik egy vizsgálat alá kerül. Holnap még ülésezünk, de akik holnap nem jönnek, remélem kevesen nem jönnek, de azért, ha mégse jönnek, akkor kellemes ülést kívánok. Berekeztem az ülést, köszönöm a tolmácsok munkáját is.